Kedves kollégák, hadd javasoljam, hogy folytassuk munkánkat. Következik a 11-es pont a napirendben, vagyis első eszmecserénk Milk Wallay val a foglalkoztatási bizottság elnökével. Tisztelt elnök úr, az év eleje óta tölti be ön ezt a tisztséget, és szeretném üdvözölni abból az alkalomból, hogy reményeink szerint az MKO elnökével rendszeres párbeszédet folytathatunk majd. Bruno Koké urat tavaly már fogadtuk itt, az ön elődjét, illetve múlt márciusban, múlt év márciusban az ön partner szervezetével, a Szociális Védelmi Bizottság elnökével is folytattunk egyeztetést. Ez egy újítás tulajdonképpen, amit most vezetünk be. A képviselőtársak nem annyira ismerik ezeknek a bizottságoknak a feladatát, szerepét, pedig nyilvánvaló, hogy a, ezek a bizottságok képezik az eszköztárát az Európai Bizottságnak. Mielőtt az Európai Bizottság javaslatokat tesz, az önök munkájára épít. A tanács szerveiről van tehát szó, a tagállamok, nemzeti szakértők nagyban támaszkodnak erre a munkára, de hát azt kérem, hogy inkább majd ön ismertesse az mk ban folyó viták jellegét. Nyilván az Európai Parlament nagyon érdeklődik a gazdaságirányítási irányítási jogszabálycsomag iránt, véleményt is készítettünk erről a témáról, de tudom, hogy egy sor más kérdésben is megnyilatkoznak önök, azt kérném majd, hogy mondja el ezekkel kapcsolatban is, hogy hol áll pillanatnyilag a vita, hogy jobban értsük az önök munkáját, a szó, elnök úr. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, és én is bízom benne, hogy ez egy folyamatnak lesz a kezdete. Um, Mielőtt elkezdjük, azért elmondanám, hogy február 1-én vettem át a munkát, de úgy tűnik, mintha sokkal több idő eltelt volna már azóta. Nagyon sok munkát elvégeztünk, elvégeztünk, éves szinten folynak a tárgyalások, és tulajdonképpen közös nyilatkozatokat is elfogadtunk. A szerződés 148-es cikke alapján a tanács munkáját segítjük, ugye az a tagállami képviseletet ellátó tanács munkáját, Elég szoros együttműködést biztosítunk a júniusi foglalkoztatási tanácsülés előkészítéseként. Két része van ennek. Az egyik eléggé új, ez a teljesítmény, monitorozás, ami szorosabban követi a tagállamok céljainak elérését a 2020-as stratégia keretében, és a múlt héten zártuk le az nrp a Nemzeti Reform Tervek peer review-ját, és a hét végére alakítjuk ki a konklúzióinkat ezzel kapcsolatban, aztán júniusban ennek a csomagnak a lezárásaként ugye országspecifikus ajánlások készülnek, és ez, ez a szöveg a szociálpolitikai tanács által kerül véglegesítésre a Szociális Védelmi vagy Társadalmi Védelmi Bizottságot is említette az elnök asszony. Lawrence Quattal nagyon gyakran beszélek, szoros az együttműködés. Ők is végig vizsgálták a tagállamokat a reformtervekkel kapcsolatban, a nyitott koordinációs módszer keretében ők csütörtök pénteken, mi pedig az ezt követő hétfőn kedden végeztük el ezt a munkát, úgyhogy szoros kapcsolat volt közöttünk és a 2020-as stratégia miatt a gazdaságpolitikai bizottsággal is együtt kellett működnünk, gazdaság irányítás témája nagyon fontos most ugye az EPC-vel, az ajánlásokról működünk együtt. Vannak olyan részek, amelyek kifejezetten foglalkoztatáspolitikai jellegűek, vannak olyanok, amelyek az ő területüket érintik, inkább makroökonómiai kérdése, de sok az átfedés a mm, kilábalási időszakában. Mihelyt ezt elvégeztük, akkor jön a megérdemelt nyári szabadság, az ősszel pedig mm, számunkra is újdonságot jelentő feladat következik. bizonyos kulcsfontosságú témák faluapját, monitorozását végezzük majd el. Új fogalmakkal kell megismerkednünk a nemzeti reformtervek kapcsán például a nők részvételével, illetve olyan témákkal, amelyekkel az ECOFIN foglalkozik, pénzügyi ösztönzés, pénzügyi elrettentés, hogyan lehet a nők részvételét javítani. A decemberi EBSCO-t készítjük elő, aztán karácsony után újra megindul az éves ciklus, nagyon szívesen válaszolnék konkrét kérdésekre, ha gondolja az elnök asszony. Thank you for this uh, presentation. I understand, uh, no. Köszönöm ezt az ismertetést, legalábbis amit megértettem belőle. Annyit értettem, legalábbis a felfogásunk alapján, hogy a, alapvetően amióta ön átvette a, a megbizatását, akkor köszönhetően a folyamatos ellenőrzésnek, annak a módnak, ahogyan az európai fél év következik, amely az ön megbizatásának része, a, napi, a tervek szerint, az időzítés szerint, ugye melyek a foglalkoztatási irányelvek, eh, amelyek eh, régebben voltak, az éves növekedési vizsgálatban ezek már nem szerepelnek. Noha fontos részletet képviselnek. Tehát ugye milyen nehézségek is merülnek fel jelen pillanatban az európai jogalkotásban, nincs olyan vonatkozás, amit ön ne sorolt volna föl, ugye, ami nem szerepel az elmélyültebb vizsgálódás számára önök előtt. Szerettem volna, vagy szeretnék föltenni egy kérdést, mielőtt a kollégák belebocsátkoznának a vitába, miután a nemzeti reformprogramok kerültek szóba. Most az első évét éljük a ciklusnak, és el tudom képzelni, hogy a bizottság, amelynek ön az elnöke, látja a tagállamok programjának egészét. Érdekes volna a tagok számára, hogyha ellenőriznénk, megvizsgálnánk közelebbről, hogy ön hogyan látja a tagok által önhöz eljuttatott anyagoknak a minősége, van-e egy elgondolása arról, hogy a, azt, amit a tagok, mint anyagokat elküldtek, átnyújtottak. A nemzeti programok, a nemzeti reformprogramok mennyiben különböznek egymástól ezek alapján? és azt a munkacsoportot, amelyet a főtitkárság, az Európai Bizottság főtitkársa alatt az ECOFIN-nel együtt és a, a, a, a foglalkoztatási főigazgatósággal együtt létrehoztak hogy látják az ütemezést és a tartalmát ezeknek az eljárásoknak? Ütemezés szempontjából azt véltem megérteni, hogy ez a szakasz, amely fontos, tehát a nemzeti reformprogramok kiértékelése rettenetes időbeli szorításban következik. Hogy is állunk ezzel az első évvel, hogy formálisan kell-e, vagy lehet-e ezt elvégezni, lehetséges-e hatást gyakorolni az eszközre, és a tartalomra. Mi a természete a vitának, jellege a vitának, mert az éves növekedési vizsgálat alapján gondolom kritikát is megfogalmaznak, a nyugdíjba vonulás, nyugdíjkorhatárral kapcsolatban, esetleg a munkaerőpiac strukturális reformjairól, és így tovább. Erről folyik el az mk ban a vita? És milyen jellegű, ha szabad tudnunk? Esetleg a, hagynám, hogy válaszoljon erre az általán felvetett első kérdésre, és aztán megnyitnánk az általános vitát, lehetővé tennénk a többi kollégának is, hogy részt vegyen benne. Köszönöm szépen, megpróbálok nagyon átfogóan válaszolni, hogy valóban maradjon idő még a képviselők részéről is kérdésekre. Először is az országok megvizsgálása. Nos, ezt workshopok keretében zajlik, tagállami csoportok alkotják ezeket, ők találkoznak, és aztán a plenárison megvitatjuk a talált eredményeket. Ezek a tagállami csoportok úgy állnak föl, hogy van egy ország, amit nominálnak, amit jelölnek, mint kulcs tárgyal, tárgyaló, és aztán a többiek pedig egyfajta értékelést nyújtanak be de a bizottság is így tesz, tehát tulajdonképpen mindkét oldalról érkeznek tehát ilyen jelentések. Konzisztencia mutatkozik egyébként a tekintetben, hogy a bizottság mit vizsgált és mit a tagállamok, nyilván különbözőségekre is fényderült, de azt gondolom, hogy fontos, hogy időt szálljunk a megbeszélésekre. Ebben az évben nyomással találkoztunk, de helyesen hangzott el, hogy ennek a nemzeti reformterveknek az első évadát zártuk tulajdonképpen, úgyhogy az értékelés bizonyára mérehatónak bizonyul majd. A tagállamok nagy része tulajdonképpen már előbbre tekint, tehát a tíz éves keretten belül gondolkodik, és a frontloading tulajdonképpen már zajlik, ahogyan ugye ezt a kifejezést szoktuk használni. Nyilván az eredmények levonása, a konklúziók levonása nagyon fontos. Elmondjuk a minisztereknek, hogy mik a kihívások, hol kellene többet tenni, és nem szabad persze túlságosan korán végkövetkeztetéseket levonni. A szisztematikus felügyelet ősszel majd megengedi azt is, hogy a politikai témákat még jobban, még mélyebben kivesézzük így tudjuk beleásni magunkat az egyes témákba. És hát természetesen az idősebb munkavállalóknak a munkavállalási időtartama, tehát a foglalkoztatási tartama is egy lényeges kérdés, hiszen itt nem csak a fizikai képességükkel kapcsolatos kérdések velő, vetülnek fel, hanem sok más vetülete is van ennek a témakörnek a munkáltató szempontjából is. Ugye elmondtuk, hogy van egyfajta nyomás az időkeretet tekintve, mert a bizottság június 7-én kívánja a csomagját előterjeszteni, ajánlásokat fog megfogalmazni, és a június 17-i MKU ülésen pedig ugye meg lesznek a saját ajánlásaink. Tehát nem sok időnk marad, hogyha kivesszük ugye a hétvégéket, meg az egyéb szabadnapokat. Úgyhogy nyomás alatt vagyunk, a tagállamok és a bizottságok egyaránt, és a soros elnökségek is, amelyek megszervezik a tanácsi üléseket. Az év során majd látjuk és tudunk reflektálni a munkánkra, az eredményekre és arra is, hogy ez az eljárás helyese formálisabb, erősebb vizsgálatra utalt ön, illetve kritikusabb párbeszédre. Hát meglátjuk, hogy ez a következő években így lesz-e, mert most az első év után kicsit túl korai lenne nyilatkozni erről. Köszönöm. Köszönöm, Szittász úr, a szó. Sí, gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Bulli, por su... Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm szépen, elnök úr, önnek is ezt az expozét, hogy ezt az egész vitát egy kicsit hát felpaprikázzam. Szeretnék egy kicsit szkeptikusan megnyilatkozni az a kapcsolatban, amit éppen elmondott. Spanyolország egy olyan ország, ahol a fiatalok 50%-a munkanélküli. Százezrek tüntetnek jelenleg is, kivonulnak a térre, a terekre, és azok a válaszok, amelyek Brüsszel felől érkeznek, nem csak az önök szakbizottságától és a parlamenttől, hanem az Európai Bizottságtól is, hát, hogy úgy mondjam, köszönő viszonyban nincsenek annak a szükségességével, hogy itt lépni kellene drámaian, gyorsan. Ezek a fiatalok kénytelenek elviselni egy rémesen működő rendszernek a a velejáróit. Azt is látjuk, hogy a szakemberek, a politikusok nagyon sokszor, hát hogy úgy mondjam, életidegen válaszokat fogalmaznak meg. Itt nem csak administratív intézkedésekről van szó, tekintettel egy ország, mint Spanyolország szükséges, szükségleteire, vagy Európa szükségleteire, mint kontinens. Ismerjük azt a nyomást, amelyet az ECOFIN és más tanácsi formációk is keltenek, és igaz az, hogy az Európai Unió intézkedéseket foganatosít, paramétereket, mutatókat fogalmaz meg. Nagyon sok a politikai szándék, amelyel elindítanak folyamatokat, trendeket, de megkérdezném, hogy nem tudnánk szimmetrikusabb módon közelíteni a problémák felé. És a tanácson belül a foglalkoztatottságnak az állapotát felmérni. Azért ne felejtsük el, hogy itt a versenyképességről, a cégek letelepedési engedélyéről is szó van. A szakbizottság ugye foglalkozik a foglalkoztatottság, illetve a nem foglalkoztatottságnak a kihatásaival legyenek ezek fiskáló, fiskális jellegűek, vagy sem. Kiig, kiigazítások történnek, de a, az államok adósságának a valós ára az óriási. Kérdezném, hogy vannak -e olyan tanulmányok, amelyek például ezeket a drámai következményeket felmérik olyan politikáról van szó, ugye, amit a tanács irányzott elő és követel meg. Yes, thank that, thank you for that. Um... Köszönöm szépen. Uh, nagyon tág válasz erre a nagyon uh, általános uh, kérdésre a kiigazítási csomagok, a megszorítási csomagok, a pénzügyi konszolidációs, fiskális konszolidációs csomagok vizsgálatára vonatkozóan a az általános válasz az, hogy nem, ezzel nem foglalkozunk, mert alapvetően a pénzügyminiszterekre tartoznak ezek a csomagok. Ugyanakkor, ahogy említettem, a gazdaságpolitikai bizottsággal egyre szorosabban együttműködünk. Éppen most léptem kapcsolatba az elnökükkel azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne szorosabban együttműködni, és az országok vizsgálata terén, a költségvetési háttér, a konszolidációs törekvések is a téma összetevői közé tartoznak, de mi ítéletet ugye nem mondunk június 17-én a Szociális Védelmi Bizottsággal együttműködve próbálunk eredményeket elérni. A Szociális Védelmi Bizottság NRP felülvizsgálata konklúzióiból az a lényeg számunkra, hogy az embereket ne hagyjuk cserben, amikor a gazdaság már kilábal a válságból, a recesszió előtti növekedés visszatérése nem feltétlenül javítja az emberek helyzetét. Tehát három vonalon közelítjük meg a kérdést. Úgy gondolom, hogy azt a munkát azonban, amire ön utalt, máshol fogják elvégezni. Egyáltalán nem szeretnék szembe menni az ön véleményével, de remélem, hogy a spanyol kormány, a spanyol emberek nem a mi bizottságunk munkájának eredményét várják, hanem a mm, spanyol kormány a maga munkáját végzi, és a választók erről véleményt mondanak majd a választásokon. A foglalkoztatási bizottságnak semmiképpen nem lehet feladata az, hogy újra tervezze, átalakítsa bármilyen módon a tagállamok által foganatosított szakpolitikákat, viszont most már több mint tíz éve veszek részt ebben a munkában, és 1997 a luxemburgi folyamat kezdette óta látom, hogy nagyon komoly előrelépés történt az aktív intézkedések, a részvétel javítása terén 2010 végén persze nem azokat az eredményeket láthattuk, amelyeket szerettünk volna látni, de a koordináció, az együttműködés mindenképpen hoz eredményeket, ha nem is adhatja meg mindenre a választ. Mm, Elnök, más is kére szót. Bauer asszony. Bauer asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget. Azt szerettem volna kérdezni öntől, hogy miután olyan helyzetben vagyunk, hogy a növekedéssel nem jár együtt a munká, a foglalkoztatottság növekedésével, az önök munkacsoportja vajon foglalkozik a foglalkozik-e az olyan foglalkoztatáspolitikai struktúrákkal, amelyeket jelenleg megélünk? Vannak-e új hírek, vannak-e új trendek, látható trendek a foglalkoztatási struktúrán belül? Ez az első kérdésem. A második pedig az ön véleménye szerint az Európai Szociális Alap milyen módon kerülhetne javításra eh, abban a tekintetben, hogy a foglalkoztatottság növekedéséhez hozzájáruljon. Köszönöm szépen a kérdést. Nem akarok ö, eh, udvariatlan lenni, de szeretném kiemelni, hogy ez a kérdés, amit ön is eh, felvetett, hogy milyen lépéseket foganatosít a, az MKO, szeretnék arra emlékeztetni, hogy mi országspecifikus ajánlásokat fogalmazunk meg A szociális alapra vonatkozóan inkább továbbadnám a labdát, hiszen van egy olyan bizottság, amelyben szakértők ülnek, akik foglalkoznak a szociális alappal. Nyilván eszmét cserélünk velük, és hát megvannak a magunk elképzelései, hogy hogyan lehetne javítani ezt az alapot, de miután konkrétan intézte hozzám a kérdést, hogy hogy lehet ezt az alapot ö, ö, javítani, nem foglalnék ezzel kapcsolatban állást, pont állást. Hogy a foglalkoztatottságot hogyan lehetne növelni? Nos, ez valóban mindannyiunk aggája itt az MKON belül, és az ajánlásokban is megfogalmaztuk ezt. Ezen a héten csütörtökön és pénteken két ülést is tartunk, és az egyiknek a napi rendjén bizonyára szerepel majd az, hogy mit lehetne tenni az illetékes miniszterek részéről, hogy a foglalkoztatást növeljék. És a munkanélküliséget, főleg a hosszú távú munkanélküliséget visszaszorítsuk. Hogy integrálni tudjuk a munkaerőpiacba azokat, akik elvesztették a munkájukat. Az, hogy ezekkel a kihívásokkal hogyan tudunk megbirkózni, hát nyilván ösztönözni kell a munkavállalókat is, azokat is, akik jelenleg munkanélkül vannak, hogy visszatérjenek, hogy visszatérhessenek, és mindezeket az elképzeléseket az ajánlásainkba bele fogjuk foglalni. Ezek nem maguktól megoldódó kérdések, és nyilván korábban is felmerültek már, és, és napirendünkön is fognak szerepelni még a továbbiakban. Bizonyára tudatában vannak abban, hogy az egyik trend a foglalkoztatás növekedésével kapcsolatban az, hogy hogy nagyon sokan ugye részmunkaidős foglalkoztatottságban végzik a munkájukat, és hát a statisztikák éppen ezért mást mutatnak a korábbi adatokhoz képest. Úgyhogy erről is vitázunk a bizottságon belül. Még kér valaki szót? Én szeretnék visszatérni az ön hozzászólásának a konszenzussal kapcsolatos vonatkozásaira, mert nagyon megkapó volt a belga elnökség részéről az a mobilizálás, amit a belga elnökség megszervezett, hogy az EPSCO nak rendelkezésére álljanak hasznos jelzőszámok a vitában az ECOFIN-nal. Tudok arról, hogy az ön e- elődje, Gunik, oké, okay, eh, az EBSCO és az ECOFIN között mint egy közvetítő szerepet játszott. Az EBSCO rengeteg megbízható, hiteles, hasznos indikátort, jelzőszámot bocsátott a rendelkezésére. Az MKO végeze ilyen munkát, és ha igen, hol tartanak vele, valamint mit válaszol ön? Ugye önök, a, ugye az EBSCO az egy szak, szakértőkből álló gyülekezet, az EBSCO számos kritikát kapott legalábbis a szociális vonatkozásokkal kapcsolatos felfogására, és <clears throat> arra a módra, hogyan megkerülte a társadalmi párbeszéd szükségletét és fontosságát. Hogy állnak az EBSZKÓ-val ebben a vonatkozásban? Um. Yes. Um... Igen. A jelzőszámok kérdése. Természetesen egyetértek azzal, amit Bruno mondott, hogy ezek szerint önöknek, és nagyon röviden már említettem a teljesítmény monitorozást ezen a héten döntünk erről, illetve június 17-i tanácsülésen. Nagyon fontos, hogy nagyon széleskörű és hosszú sorát állítsuk hadrendbe a mutatóknak. Ugye pillanatnyilag nagyon nagy kihívások állnak a tagállamok előtt, és egy olyan értékelési keret alakult ki, amit a Szociális Védelmi Bizottsággal együtt valósítunk meg. De az éves növekedési felmérésekkel kapcsolatban igen, mi útólag reagálunk, a közös foglalkoztatási jelentésnél van szerepünk, és az ősszel a decemberi szociális politikai tanács előkészítéseként végezzük ezt a semantic Surveillance nevű folyamatot, ami ugye újdonságnak számít az éves növekedési felülvizsgálat előtt fogunk ezúttal átfogó értékelést tenni. Olyan kísérlet ez, amely arra irányul, hogy a foglalkoztatás és szociálpolitikában az ágendát, a rendet még a bizottság csomagjavaslata előtt kialakítsuk. A Szociális Védelmi Bizottság is készítene egy jelentést, bár erről még nem született döntést, a szegénység és a kirekesztés területeiről, témáiról Um, szociálpolitikai tanács lenne az első, amely uh, a felülvizsgálatot uh, elvégezné, és a foglalkoztatási, illetve a uh, szociális aspektusairól a tágabb témáknak nyilatkozna. Elnök, egy kiegészítő kérdés, hiszen van bőven időnk. Egyfelől a azokban a jogszabályokban, amelyekről itt rendszeresen vitát folytatunk a foglalkoztatási szakbizottságban, szerepel a munkaidő irányelveről a korábbi mandátum alatt, ciklus alatt hosszas vitát folytattunk, és nem régen újra volt egy eszmecserénk erről. A szociális partnerek megpróbáltak megállapodást, megállapodásra jutni ezen irányelv kapcsán. Most az MK-ban felvetődötte vagy az önök eljárásában ez még túl korai, megvárják az Európai Bizottság javaslatát, és utána folytatnak csak vitát? Ez az első kérdésem. A második kérdés pedig az, hogy a gazdaságirányítási csomagban van azért egy javaslat, ami még nincs explicite az asztalon, de a folyosó már folyik róla a szó, a szankció mechanizmusok, amelyeket kialakítanak állítólag a tagállamoknak jutatott támogatások lefaragását jelentenék. Tehát a, lehet, hogy a, az európai szociális alap támogatásait is csökkentenék. Beszéltek erről, ha igen, akkor milyen módon, illetve hogyan tudják befolyásolni ezt a kérdést, illetve van-e valamilyen fajta konklúzió? Köszönöm szépen valóban beszélt már felvetette a szociális párbeszéd kérdését, és ezt elkerültem, elkerült a figyelmemet, nem válaszoltam. Úgyhogy azt most pótolnám. A törvényalkotás a jogalkotást nem tárgyaljuk, mert ez nem mandátumunk, ezt a munkacsoportok és a koreper vállalja föl. A gazdasági bizottságnak a 1.4.8-as cikk szerint kell eljárnia, és hát van egy európai stratégia, amelynek nyilván a feladat meghatározása szerint ennek a politikának a körvonalazása a mandátuma. A szociális partnerekkel a kapcsolatainkat megerősítettük, formális szinten is találkozunk háromszor egy évben, például az idén. és a közös foglalkoztatásról jelentés készült, a nemzeti reformtervekről is eszmét cseréltünk, és valószínűleg elmélyültebb tárgyalásokra is lehetőség nyílik majd a decemberi értekezleten. Ez segítségünkre van egyébként, mert akkor a saját álláspontunk megfogalmazásában reflektálni tudunk a bejövő információkra is. Hiszen az érintett partnerektől nagyon sok mindent megtudunk, hogy mely területekre kellene koncentrálnunk, de mint ahogy mondtam, a jogalkotás nem a mi feladatunk. A gazdasági irányítás. Igen, a eh, szociális alaptól való eh, függőség, illetve a feltételesség az az egyik csapás irány, ez az egyik vezérfonal, és azt gondolom, hogy eh, át kellene tekinteni, hogy az önök szakbizottsága hogyan tudná esetleg ajánlásokat megfogalmazni, hogy hogyan lehetne javítani ennek az alapnak a működését talán a következő időszakban önök is megfogalmazhatnak ilyet, és akkor lesz miről vitát folytatnunk a bizottsággal. Gratulálok ahhoz, hogy az ön itteni vendégszereplése számos munkaprogramról való beszámolásra nyújt lehetőséget. Más úgy látszik, hogy nem kér szót, és akkor köszönetet mondunk önnek, és a következő eszmecserét rendszeresen eh, eh, beiktatjuk a programunkba, és ön se habozzék, hogy eh, fölvegye velünk a kapcsolatot. Ön a tanács szolgálatának a kötelékében dolgozik, de hogyha bármiféle hozzászólást kíván tenni, vagy, vagy bele akar szólni valamibe, akkor ne habozzon, keressen meg bennünket, és akkor találunk időpontot, alkalmat arra, hogy hasonló eszmecserét szervezzünk. Köszönöm még egyszer. Très bien. Euh, Nagyon jó, na akkor a eszmecserénk korábban ért véget. A 12-es ponttal kapcsolatban szeretek köszönetet mondani Regina Bastosnak, az előadónknak, aki már itt is van, és akkor megvizsgálnánk az ő jelentés tervezetét, új készségek és munkahelyek menetrendje címmel bizonyos új szakértelmeknek a megjelenése nyomtán folytán New Skills and Jobs az angol címe a véleménytervezetnek, és akkor az előadást, a beszámolót reméljük, hogy ismertetni fogja, amelynek ön lesz az előadója itt illetékességből, és a véleményt az itt e, a Rezsi, a, a Kultúrbizottság e, adja majd, és a FAM, a Női Bizottság. Köszönöm, elnök asszony! nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a jelentéstervezetet ismertethetem. Rendkívül fontos témáról van szó, tehát az új foglalkoztatás politikával kapcsolatos új szakértelmekről van szó, a pénzügyi és szociális helyzet kiküszöbölésére, ami a kontinensünkön előállt, elég magas a munkanélküliség, 23 százalékuk az embereknek van a kontinensen munkanélkül, a munkanélküliségi arányszám 21 százalékot súrolja, és állandóan növekvőben van. Tehát ennek súlyos következményei vannak a, a, a társadalombiztosítási rendszerek működőképessége gyengül ettől, és ez alapvető fontosságúvá teszi a munkahelyteremtést, és viszont nagyon nehéz olyan személyeket találni, akik megfelelő szakértelemmel vannak felvértezve a helyettesítésre. Az Európai Unió a kommunikációját az új szakértelem és az új munkahelyek megteremtésére helyezte. Múlt novemberben Strasbourgban ismertette az ezzel kapcsolatos terveit. Az ütemterv egyébként beilleszkedik az Európa 2020-as tervbe, a fenntartható munkahelyteremtés és növekedés elképzelésébe. Az Európai Bizottság tehát hozzájárul ahhoz, hogy hogyan lehetne növelni az európai lakosság foglalkoztatási arányát. A 64 évesek 70-75%-a fog 2020-ra folyamatosan dolgozni van egy jelentős munkahelyteremtési lehetőség Európában, hogy új munkahelyekről, vagy helyettesítő munkahelyekről van ez szó az egészségügyben, a szociális szolgálatokban, információban, kommunikációban és a szolgáltatásban. A másik következtetése az Európai Bizottságnak, az, hogy új szakértelmekre van szükség, ezeknek a növekvő aránya jellemző, és még ennél nagyobb mértékben van hasonlóra szükségünk arra, hogy az emberek képzettebbek legyenek, méghozzá igen hamarosan, és hosszabb távon pedig jobb megfelelés jöjjön létre a kínálat és a kereslet között a munkaerőpiacon. A bizottságnak a terve véleményem szerint korrekt, nagyon érdekesnek találjuk ezt az elemzést és jól kiemelik a szükségleteket az Európai Unióban. Négy elsőbségi területet határoz meg a munkaerőpiacot, a minőségi munkaerőt, a, a a munkahelyteremtést fokozottabban megcélzó terveket és a munkaerő keresletet. A jelentéstervezetben ben, tel a célunk röviden az, amit a következőkben kifejtünk. Természetesen ismerjük a problémákat, mint előadó nem mehetünk túl messzire, hogy a célt elérjük, de különböző irányvonalakat elég jelentős mértékben felvázolhatunk. A jövőben ki fogjuk emelni a minőségi munkaerőkeresletet, az embereknek egyre több a szakértelmük, több legyen a szakértelmük, 2006 és 2020 között ennek nevekednie kell, valóban arra van szükség, hogy a képzett emberek szintje és aránya növekedjék a 20%-ról 31%-ra, a munkahelyek közép, közepes képzettséget igénylő munkahelyek száma is növekedjék, az embereket erre jobban fel kell készíteni, és eh, olyan munkahelyek is létre fognak jönni, amelyek kevesebb szakértelmet igényelnek, eh, de ezek kisebb mértékben fognak növekedni, sőt lehet, hogy csökkenteni, csökkenni fog a számuk. 2020-ig eh, menően 6 millió új munkahely fog létrejönni, 19,6 millió új munkahely, vagyis ebből 4 millió abból fog keletkezni, hogy egyes emberek kikerülnek a munkaerőpiacról. Ehhez ö, alkalmazkodnunk kell a, stru- a gazdasági struktúránkkal, a képzési, oktatási struktúránkkal, hogy ezt a, ennek a kihívásnak megfelelhessünk. A jelentéstervezetben a migráció kérdését is felvetem. A migráció ö, Nyugat-Európa vagy Európa közepe felé. Fontos felkészülni a zöld gazdaság irányába való átmenetre, az energiafelhasználás területén, a vízkezelés, a hulladékkezelés, a közlekedés, mezőgazdaság, erdőgazdaság területén a kihívásra válaszokat kell adni a kihívásokra kihívásokkal, ilyen kihívásokkal fog ugyanis a gazdaság szembe kerülni. Az emberi erőforrásainkat is jobban fel kell használni úgy, hogy az emberek új készségeket, felkészültségeket szerezzenek, meg kell változtatni az aktív és nem aktív munkavállalók arányát. Még egy újabb kihívást e, ról emlékezünk meg a e, jelentésben nagyobb figyelmet kell szentelni a fiatalok munkába állításának, akik ugye kikerülnek az iskolából, és a 2020-as stratégia megvalósítása érdekében erre is fokozottabb figyelmet kell fordítani. Annak a szükségességére, hogy a képzettséget az e-, Európai Unión belüli mobilitás szempontjából is figyelembe vegyük. Ugyanakkor a munkahely teremtő gazdasági ágazatokra is külön figyelmet kell fordítanunk. A dolgozók, az európai dolgozók túlnyomos része kis- és középvállalkozásoknál dolgozik. A hitelképességüket nevelni kell, és, és be, jobban be kell vonni őket a közeljövőben abba, hogy az oktatási intézményekkel is együttműködjenek a munkahelyeik, és oktassák, műveljék a dolgozókat. Ezek után szeretném tudni, hogy e, ezeket a pontokat tartják-e önök is a jelentés legfontosabb pontjainak. Hagynék időt a kollégáknak, hogy az első eszmecserét lebonyolítsuk. E, ezt a pontot, ez a pont július 15-én kerül újra napirendre a szociális partnerek és a szakértők részvételével, akik álláspontjaikat fogják, álláspontjukat fogják elmondani, hogy megvizsgálják az összes kilátását a kérdésnek a lehető legjobb módon, és várom azokat a véleményeket, amelyeket a többi bizottság is be fog nyújtani, mert ők is jelentős hozzájárulást fognak adni a kérdéshez. Ennyi, és várom a válaszaikat. Monsieur Szerkász. Szerkász úr. Majd Schröter asszony. Szerkász úr. Köszönöm. Köszönöm. Szépen, elnök asszony. Rovana Plum asszony, az elnyék előadó, hamarosan perceken belül itt lesz, most egy másik ülésen vesz részt, de uh, részéről szeretnék néhány észrevételt tenni, amíg uh, érkezik. Először is szeretnék köszönetet mondani Regina Bastos asszonynak ezért a jelentéstervezetért. Ez egy fontos dokumentum, amely figyelembe veszi az új lehetőségeket, a zászlós hajó kezdeményezésben, és fontos ez a dokumentum, fontos az is, hogy konstruktív munkát végezzünk vele, a jövőbe tekintsünk, hiszen szükség van az új képességekre, az új munkahelyekre, ez egy elengedhetetlen szükséglet, hogyha az ipari struktúrákat tekintjük, nos, eléggé elavultak. Nagyon bonyolult kérdés mindez persze, de három dolgot hangsúlyoznék, azért szeretnénk árnyaltan fogalmazni, Kicsi szkeptikusak vagyunk az egész flexicurity-vel kapcsolatban, hogyha hatos bekezdést megnézzük, jó lenne egyszerűsíteni a dolgokat, frakciónk belemenne, hogy a flexicurity-vel foglalkozzunk, de hát persze a, jól, a nagyon fejlett országok lehetősége mindez, ahol nagy beruházási, befektetési lehetőségek vannak és nem ugyanolyanok a problémák a különböző országokban, hogyha a flexicurity, vagy rugalmas biztonság modelljét ö, reklámozzuk, ö, az nem megoldás arra, hogy egyes országokban nagy a hiány, másút nagy a munkanélküliség, nem lehet mindenütt a rugalmas biztonságot hangoztatni megoldásként. Ö, Ugye a munkahelyek biztonsága és a rugalmasság nem mindig egyszerre valósítható meg. Egyfajta diagnózisra is szükség van. A rugalmas biztonság nem általános gyógyír mindenféle problémára országspecifikusabb megoldásokra van szükség, sokkal inkább, mint egy mindenre ráhúzható varázspálcára. Aztán a költségvetési fegyelem is ilyen kifejezés. Persze fontos, de ettől még nem jutunk előre fontos, hogy a költségvetési fegyelem megvalósuljon, csak hogy nem ugyanazt jelenti a működtetési költség a közférában és a fejlesztés, a beruházás a közférában. Ugye hogyan lehet a növekedést, a gazdaság bővítését megvalósítani? Regina Bastos asszony kicsi egyoldalúan inkább csak a fegyelemmel foglalkozik, ami persze fontos, csak hogy lökést kellene adni a gazdaságnak is, hogy az fellendüljön. Végül pedig, eh, elnök asszony, eh, Regina eh, már említette, az oktatás és az esélyegyelőség a mi frakciónk számára alapvető fontosságú. Egyesek nem nagyon tudnak hozzáférni az oktatáshoz. Közoktatásra van szükség, illetve a társadalom kirekesztettjei számára külön erőfeszítéseket kell tennünk ne csak pusztába kiáltott szó legyen a lehetőségteremtés, pénzre van szükség, amivel létre lehet hozni ezeket a lehetőségeket. Az emberek, akik kirekesztődtek, nem fognak tudni az oktatás pénzért megvásárolni. Elnök, Schröter asszony. Köszönöm szépen. Szerkasz kollégának igaza van, ezt be kell vallanom, hiszen amikor a bizottság a közleményét előirányozta, akkor annak idején ugye még abban reménykedtünk, hogy ez a közlemény majd csatlakozik ahhoz, amit itt az Európai Parlamentben a fenntartható és fejleszthető gazdasági stratégiánkban megfogalmaztunk. Tehát azt vártuk, hogy itt a bizottság a maga szakértelmével közelít majd a témához. Most viszont, ha megnézzük ezt a közleményt, akkor a bizottságnak a megközelítése egészen más. Mert a, a rugalmas munkaerőkre helyezi a hangsúlyt, és nem felismerhető, hogy a hangsúlyt nem inkább afelé tendál le, hogy a munkajogok csorvuljanak. Tehát a közlemény első részében csatlakozik azokhoz a szituációkhoz, amelyek nem reflektálják azt, hogy mit várnak az emberek például Spanyolországban a munkáltatóktól. Ugye ez ellen tiltakoznak most a spanyol fiatalok, és új foglalkoztatáspolitikát várnak a kormánytól. Tehát ez az első rész. És ezért hálás vagyok a jelentéstevőnek, hogy a a hangsúly tulajdonképpen elviszi más irányba, az új munkahelyek teremtése irányába, és azt mondja, hogy a zöld munkahelyek is lényegesek. Meg kell persze néznünk azt, hogy hol van szükség továbbképzésekre, annak érdekében, hogy az új típusú gazdasági környezetben meg tudjanak felelni a munkavállalók, és a zöld munkahelyeken megtalálják a helyüket. Úgyhogy ebben a jelentésben talán még jobban ki kéne domborítani ezt a vetületet. Aztán felvetődött az a kérdés is, hogy a képzés és a rugalmasság a munkahely vonatkozásában mit is jelent pontosabban, hogyha zöld munkahelyekről beszélünk. Ugye vannak új ágazatok, ezeknek nagyon rugalmasan kell reagálniuk az új környezetre, az új kihívásokra, ezt pedig kell, hogy kövessék a továbbképzési programok. A bizottság más területeket is megnevez, és azt mondja, hogy más jelentésekben, így például a munka joggal kapcsolatos jelentésünkben állást foglaltunk a parlament részéről. Úgyhogy összességében az a jelentés nagyon fontos, de más új pontokat kellene megfogalmazni, és csatlakoznunk kellene azokhoz a pontokhoz, amelyekről már született döntés a parlamenten belül. A különböző munkalehetőségek, továbbképzési lehetőségeket fel kell mérni, mit tudunk felkínálni a fiataloknak, a madridi tereken demonstrálóknak milyen iránymutatást tudunk adni, milyen válaszaink vannak, hiszen ezeknek birtokában vagyunk, és szerintem ez lenne a helyes csapás irány a tagállamokat pedig fel kellene szólítani arra, hogy ők is gondolkodjanak el. Ezen a témán is Szerkász képviselővel egyetértve azt mondom, hogy szükség van beruházásokra. Ezeket el kellene osztani, ezeknek a terheit a munkáltatókra és az állam között, annak érdekében, hogy az a munkapotenciál, amely létezik, az kihasználható legyen. hiszen ott vannak a tréningek, ott vannak a továbbképzések, a különböző átképzési lehetőségek, és ezek mind-mind gyakorlatilag egy mederbe kellene, hogy tereljék a munkakeresőket. Nagyon fontos elemzést hallottunk a témával kapcsolatban, és, és ezért azt gondolom, hogy el kellene mélyítünk a saját eszmecserénket, de van is még mit cselekednünk. Madame Morin, puis Madame... Morán úr és aztán, Morán asszony és Linna. Köszönöm elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani előadónknak, Regina Bastosnak, a kiváló munkáért, amit elvégzett, és amit eh, felajánlott a mai vitára. Eh, ahogyan az imént hallottuk, eh, helyesbítette a bizottság által felvett látószöget, hogy a flexicurity, tehát a rugalmas biztonság kérdéséről elmozduljunk a 2020-as stratégia felé, amely az új szakértelem és az új foglalkoztatás, új munkahelyek perspektíváját vetette föl. Regina Bastos jól kiemelte a nagy kihívásokat, amelyekkel szembe kell néznünk, különösképpen a létező és különösképpen a fiataloknál létező munkanélküliség felszámolását, rendkívül jelentős munkahelyteremtő erőfeszítésekkel, a háború utáni nemzedék nyugdíjba vonulása folytán, és az is, hogy választ kell találnunk az új foglalkoztatási alkalmak, az új globalizáció és a vállalatok új szükségletei következtében. Amit a vitára felajánlotta az előadó. E, ehhez három pontot tennék, három olyan pontot tennék hozzá, amelyek rendkívül fontosak a szememben. Az első, a munkanélküliség elleni és a fiatal munka, fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem Alexander Szerkasz is felhívta erre a figyelmet. E, az derül ki, hogy a, a, a fiatalok munkanélkülisége emelkedésének legjobban ellenálló országok azok, ahol az oktatás képzés, az akadémiai képzést a vállalati képzéssel párosítják. És e, Regina Bastasszal teljesen egyetértek abban, hogy ez leküzdendő, de szeretném kiemelni, hogy a, a ez az alternatív megoldás nem azon fiataloknak a, a kudarca elleni ellenszer, akik az akadémikus képzésben nem állják meg a helyüket. E, az ipari képzés az legalább olyan fontos, mint az akadémikus képzés. Az orvos képzésben például, ugye kollégákról beszélek, olyan e, alternatív képzési modelleket kínálnak, amelyek különböző területekre terjednek ki. Tehát meg kell szüntetnünk a szakadékot az egyetemi képzés, az alapképzés és a vállalati képzés között új oktatási képzési modellekkel, amelyek jobban artikulálódnak, és a 27 tagállamból szerzett összes statisztika arra mutat, hogy ezeket a képzési modelleket el kell terjesztenünk, át kell vennünk. Ez jelentős munka, nem könnyen tudjuk ezt megtenni, ahogyan Spanyolországban is eljártak. Alejandro szerint a fiatalok 40-45%-a 18 és 25 év között munkanélkül van. Ilyen modellekre szükség van tehát. A második pont amit szeretnék megemlíteni hozzászólásom során az, hogy nincs olyan képzési modell a vállalatnál, amely megfelelő volna, ha nincs igazi ö, ö, tutorátus képzés, tutorképzés. A vállalatnál kell képezni azokat, akik a fiatalokat a vállalatnál képzik a, tehát ezeket a művezetőket, mestereket, akik mellett dolgoznának, akiknek a keze alatt dolgoznának. Ezt nem lehet infúzió útján vagy megfigyelés útján elsajátítani. Olyan pedagógiai technikákra van szükség, hogy hogyan lehet egy képzésben levő fiatalokat alternatív képzésben részesíteni. A következő pont a tutorképzést, a vállalati mesterképzést sosem tudtuk igazán megvalósítani. A 27 tagállamban elért kudarcok köteleznek arra, hogy igen szakmai módon nyúljunk ehhez a kérdéshez. Ez tehát a második javaslatom annak érdekében, hogy hatékonyabban végezzük munkánkat. És akkor, Rezsina, egy harmadik javaslattal is élnék. New styles, new job, mindenki, jobs, mindenki egyetért ebben, tehát új stílusokra, új munkahelyekre van szükség. De hogy a kilences es bekezdésben javaslod rendkívül helytálló módon az új szükségletekre vonatkozóan, ugye hát a zöld és környezetbarát munkahelyekre is szükség van, de az összes szakákban mozgás jön létre, és elkezdenek majd gondolkodni az új, új szakmai szükségleteken, igényeken. És azt javaslom, hogy ezt a munkát rendkívül megfelelően és pontosan végezzük el szakáganként, és szakmai szintenként, minősítési szintenként, és Európának utat kell mutatnia a tagállamoknak, új szerződést kell kötnie a szakágakkal annak érdekében, hogy a képzés e, az új szükségleteknek megfeleljen. Ez tehát a három javaslat, amit engedelmükkel megtettem, annak érdekében, hogy sikerrel e, vegyük ezt az akadályt. Köszönöm elnök asszony. Lind asszony. Uh, Elnézést kérek, hogy Harkin asszony nem lehet itt, nem az ő nevében szólalok most fel, itt a jelentés tekintetében, de úgy gondolom azért, hogy ez egy nagyszerű jelentés, és a bizottság közleményére épített, miközben reflektál több dologra, tehát túlmutat azon a közleményen. Ahogyan Morán Sártyi asszony elmondta, hogy a vállalkozások tekintetében azt várjuk, hogy több munkahelyet biztosítsanak, mert hogyha vannak ugye tanoncok, ha vannak olyanok, akiknek gyakorlati helyet kell biztosítani gyakornokként, akkor itt mindig gond merül fel, mert szükség van a tréningekre, a képzésekre, már csak azért is, hogy később legyen munkahelyük ezeknek a fiataloknak. Bizonyos területeken ki kell majd terjesztenünk a megközelítésünket, mert nem csak az Európai Unióra kell koncentrálnunk, hiszen harmadik országokból is nagyon sok az itteni munkavállaló. Aztán ugye ott vannak a, azok a kérdések, hogy mit csinálnak a, a gyerekekkel, a fiatal munkavállalók, ott van a, a nyugdíjasok kérdése, Thomas Mann is utalt a saját dokumentámában erre. És mindennek a finanszírozása is fontos kérdés. De lehet, hogy erre egy kicsit nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni itt a jelentésen belül. Szarkasz úr a flexicurity is szólt. Ez helyes természetesen, de itt azt olvassuk, hogy a flexicurity önmagában, tehát a rugalmas biztonság önmagában a válságot ugye nem tudja megoldani. És a 25-ös bekezdésben is olyasmit olvasok, aminek nagyon örülök, hogy a fogyatékkal élő személyek jogait is integrálta mert nagyon fontos az ő bevonásuk is. Nem csak a különböző nemekre kell itt koncentrálnunk, hanem mindenkire tekintettel kell lenni. A nemek közötti egyenlőség eh, kérdése tulajdonképpen a munka és a család összeegyeztetésének hangoztatása az mindig azt implikálja, hogy több nőt kívánunk foglalkoztatni a munkaerőpiacon. Nagyon sokszor ugye ezt a célkitűzést hangoztatjuk a gender mainstreaming mottoja alatt, összefüggésben ezzel ugye, hogy a gyermekeket el lehessen helyezni, amíg az anyák dolgoznak, de nagyon helyesen és nagyon ügyesen fogalmazta meg ezt a nemek közötti egyenlőséget, tehát férfiak foglalkoztatása ugyanolyan fontos, mint a nőké. Módosítókat a magam részéről meg fogok fogalmazni, de valóban csak kiegészítésként, és Marian Harkinnek is lesznek észrevételei, hiszen ő a téma felelőse, ő a shadowja ennek a területnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérje más a szót. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor talán lehetővé tenném az Európai Bizottság képviselőjének, Gergely Csabának, hogy a szakpolitikai egység részéről elmondja, hogy mi a helyzet, esetleg ismertesse a helyzetet, hogy hogyan áll ennek a kezdeményezésnek a megvalósítása az Európai Bizottságnál, illetve hogy miről folyik most a vita, ideértve a tagállamokkal folyó vitát is, hogy a tagállamok mennyire teszik magukévá ezt a kezdeményezést. Yeah. Um, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen Valóban csak gyorsan szeretném jelezni, hogy hol tart a végrehajtás, a megvalósítás. E, zászlós hajó kezdeményezés nél, ami ugye a 75%-os foglalkoztatási cél elérését célozza kiegészítésképpen. Négy prioritás van a munkaerő piac működésében, a flexicurity-nek újabb lendületet adnánk azzal, hogy a képességek és a munkahelyek jobban megfelelnek egymásnak, és a munkahelyteremtés könnyebbé váljon így. 13 kulcsfontosságú akció valósult meg illetve ebből a háromoldalú szociális fórum éves rendezvénye a zászlóshajó kezdeményezés részét képezi. Eh, olyan eszköz ez, amely lehetővé teszi, hogy a szociális partnerek jobban részt vegyenek az ászlósajó kezdeményezés megvalósításában és a flex security szakpolitikák megvalósításában konkrétan. Eh, e, e fórum eh, március 10-én, 11-én került megrendezésre az idén, a négy prioritást vitatták meg a munkacsoportban, és sikeres rendezvénynek tekintjük ezt a fórumot a visszajelzések, a szociális partnerek, tagállamok visszajelzései alapján, és mint említettem, ez egy éves rendszerességgel megvalósuló rendezvény lesz. Egy másik fontos esemény a flexicurity szempontjából az érintettek konferenciája, a stakeholder conference lesz, ami lehetővé teszi, hogy a különböző javaslatokat, amelyeket benyújtottunk a közleményünkben, konkretizáljuk. A stakeholder konferencia november 14-én kerül megrendezésre, és az összes érintett tagállamok, szociális partnerek és hangsúlyoznám az Európai Parlament részvételével. Úgyhogy az önök jelentése nagyon szerencsés időzítéssel kerül elfogadásra, időben, időszerűen és jó kontribúciót képez majd ehhez a vitához, illetve a rugalmas biztonság koncepciójának tovább alakításához. A rugalmas biztonsággal kapcsolatban az Education and Culture főigazgatóság, vagyis oktatás és kulturális, az életen át való tanulásról június-júliusban fog újabb kommunikációt kiadni, még a pontos dátumot nem ismerem, de hamarosan. Más kezdeményezések is megindultak, ezek többnyire a jövő évben jelennek meg, európai képességpanoráma, ESCO, ami a munkahelyteremtést illeti, egy sor ö, iránymutatást, ö, elvet fogunk közé tenni a munkahelyteremtéssel kapcsolatban valamikor a tervek szerint a jövő év elején. Dióhéjban ennyit tudok a jelenlegi helyzetről mondani. Várjuk az önök jelentését. Köszönöm. Köszönöm szépen a pontosításokat, most újra megadom a szót Pastos asszonynak, előadónknak. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Hát be kell vallanom, hogy az észrevételei nagyon elnyerték a tetszésemet. Nagyon különböző véleményeket hallottunk a frakciók részéről, ugye ez volt az első eszmecsere. És hát tudjuk, hogy egy nagyon kényes témáról van szó, egy nagyon vitatott témáról, másrészt azonban napirendünk prioritásaként szerepel feladatunk között, főleg tekintettel ugye a jelenlegi válságra. Nagyon hasznosak voltak a megjegyzések, az észrevételek, és az világos, hogy az Európai Uniónak új gazdasági dinamikára van szüksége. Ez összefügg a munkahelyek teremtésével, amelyeket a vállalkozások teremtenek, hiszen ott alakul a legtöbb munka lehetőség. Nagyon fontos az is, hogy megfelelő képesítések birtokába kerüljenek a munkavállalók, ezzel méltó módon tudnának élni, még akkor is, hogyha más területen is megvetették a lábukat. A szociális modell, az európai kultúra is egy nagyon lényeges meghatározó elem ebben a kontextusban és mindent meg kell tennünk azért is, hogy a globalizációban Európa továbbra is úttörő szerepet tudjon ö, vállalni. Sok a feladat előttünk, meg kell teremteni a forrásokat, annak érdekében, hogy az, aki dolgozni akar, nagyobb jólétben élhessen. Ugye a flexicurity, a rugalmas biztonsággal kapcsolatban itt voltak ellenvetések vagy kételjek, az a kapcsolatban, hogy ez kiigazítható a jelenlegi válság sújtotta helyzethez. Én úgy gondolom, hogy a Rugalmas Bizottság mindannyiunk szív ügye, hiszen a munkaerőpiaci dinamikát tekintve szükség van megoldásokra a munkavállalók szempontjából. Ezt a dinamikát azonban kik hozzá kell igazítani a helyi, a regionális és a nemzeti szintű sajátosságokhoz. Nincs tehát gyógyír, nincs egyen recept mindenki számára. Le kell vonni a következtetéseket. És azok, akik a képzésben és a tovább, illetve átképzésben érintettek, azoknak is ismerniük kell ezt az egész problematikát annak érdekében, hogy az átképzettek a végén találjanak munkát. Én nagyon bízom abban, és hát többen is megfogalmazták ezt, akik előttem szóltak, és ebben a szellemben tették meg észrevételeiket, hogy szükség van erre a jelentésre, nyilván vannak módosítók, de ezekkel a módosítókkal gazdagítani tudjuk a jelentést. Tehát most az első szakaszban tartunk, kivesézzük a problémákat, a fiatalok munkanélkülisége egy kiemelt téma, és a bizottsággal közösen ugye a flexicurity témában lesz egy közös értekezlet. Ez egy nagyon vitatott kérdés, ez a rugalmas biztonság mindig is az volt. És június 15-én amikor megrendezésre kerül majd ez az összejövetel. Bízom abban, hogy mindazok, akik itt vannak most a teremben, eh, elfogadják a meghívásomat, és lehetőséget kapnak majd konstruktív szellemen hozzájárulni a eh, probléma megoldásához. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves előadóasszony. A meghallgatásra június 15-én kerül sor a különböző szociális partnerek részvételével. A módosítók benyújtására kitűzött határidő viszont korábbi, most látom, június 7-e. Azt terveztük, hogy július 12-én, 13-án beszélnénk meg őket, ez azt jelenti, hogy a meghallgatáson, a 15 i meghallgatáson leszűrt egyes ö, konklúziókat, kompromisszumok, szóbeli módosítók formájában integrálni kell majd. Ezzel lezárjuk ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, és következik a 14-es napirendi pont. Meg is adom a szót Trajan Ungureanu kollégának, a kompromisszumos módosítók ismertetésére amelyek az ő jelentéséhez érkeztek. Mi vagyunk a gazdája ennek a jelentésnek az Európai Unióban. A munkavállalók mobilitásának ösztönzéséről van szó. Tisztelt előadó úr, öné a szó, már is 157 módosítót nyújtottak be. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez a jelentés a munkavállalók mobilitásának ösztönzéséről szól, ahogy ön is jelezte. Ez a lényege a jelentésnek tehát, és, és nagyon kreatív kontribúcióval éltek a képviselőtársak, nagyon hálás vagyok nekik, mindenki figyelembe vette, hogy mi is a célja ennek a jelentésnek, én most röviden ismertetném, hogy milyen kompromisszumokra jutottunk. Az első két kompromisszummal kezdeném, az A-val és a B-vel. Ezeknek az a célja, hogy a még nem megfelelően körüljárt kérdéseket meghatározzuk, például a mobilitás vonatkozásában a mobilitási problémák megoldására nincsenek még konkrét eszközök, mondja az Európai Bizottság közleményében. Ez egy jó kiindulás a parlament számára, jelzés, hogy fel kell lépnünk, intézkednünk kell az Európai Unióban, konkrét intézkedéseket kell foganatosítani. Van még egy aspektus, az A és B kompromisszumokkal kapcsolatban, az a szükségszerűség, hogy az egyéni jogok fennmaradjanak, hogyha valaki az egyik munkaerőpiacról a másikra átlép. Itt külön szeretném jelezni a szavazó jogot. Úgy gondolom, hogy ez egy sarkalatos kérdés az EU-ban élő munkavállalóknak érezniük kell, hogy egy olyan unióhoz tartoznak, amely nem akadályozza jogaik és állampolgári kötelességük teljesítését a származási országtól függetlenül. A C kompromisszum volt az, amelyik a legtöbb vitát keltette talán, a kollégákkal megbeszéltem az összes kompromisszumot természetesen. A C kompromisszummal kapcsolatban ilyen dolgot meg kell említenem. Először is a különböző nemzeti jogi keretekről beszélnék a foglalkoztatás vonatkozásában, mivel jelentős eltérések vannak a nemzeti szabályozások között. Én végül is azt szűrtem le, hogy a kollektív szerződés, mint elv kell, hogy bekerüljön a szövegbe, másfelől a tisztességes szabályok garantálása, a verseny vonatkozásában, illetve mindenfajta ö, akadály felszámolása a ö, munkához való jutás ö, terén a migráns munkavállalók esetében. Ezt ö, az az elv kell, hogy garantálja, hogy ö, egy adott munkahelyhez képességekre bizonyítványokra, képesítésre van szükség, de ezt a származási országtól függetlenül kell érvényre juttatni. A C kompromisszumnál semmilyen bér vagy szociális dömping nem tolerálható. D kompromisszum nagyon kényes érzékeny kérdéssel foglalkozik, a migráns munkavállalók egészségügyi ellátáshoz való jogával. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, a befogadó országnak betekintést kell biztosítani a munkavállaló egészségügyi kartonjába, adataiba. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a, az egészségügyi ellátórendszerek országonként különböznek, és a jelentésnek nem képezi részét az, hogy az egészségügyi ellátórendszerek harmonizálását követeljük, illetve azt, hogy azokat egységesítsék. E kompromisszum azzal kapcsolatos, tehát a, a C kompromisszum az a célja, hogy az egész ö, munkaerőpiaci fellépésnek pozitív legyen a kimenetele. A munkaerőpiaci migráció pozitív dolog legyen, hiszen tulajdonképpen alapvetően pozitívumról van szó az EU gazdasága szemére. Ugyanakkor vannak tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy, hogy vannak pozitív aspektusok és negatívumok is a migráció kapcsán. Tehát a migráció egy-egy tagállam gazdasága számára pozitívumokat és negatívumokat is tartogat. Most már pozitívumokra kellene összpontosítani, illetve azokra a negatívumokra, amelyeket elhanyagoltunk eddig. Úgy gondolom, hogy amennyiben kiegyensúlyozottá válik a kép a pozitív és a negatív aspektusok között, akkor pontosabb képet kaphatunk, és végeredményben azt vonhatjuk le, hogy a migráció a munkavállalásban inkább pozitívum. Az F és a G kompromisszum általában a korrekt és azonnali tájékoztatás fontosságát hangsúlyozza a munkavállalók számára, illetve a migráns munkavállaló számára nyújtott szolgáltatások színvonalát. A H kompromisszum egyáltalán nem volt problémás, alapvetően azt mondja ki, hogy a mobilitás nem kellene általában a fiatalok kiváltságának tekinteni. Hiszen a gyakorlati tapasztalatokra is szüksége van a munkaerőpiacnak, és gyakorlati tapasztalatokat csak hosszú távon lehet szerezni. A munkavállalói mobilitás minden ö, kategória számára nyitva kell, hogy álljon. Az i kompromisszum az oktatási rendszerekkel és azok kapcsolódásával foglalkozik, illetve a oktatási rendszer és a munkaerőpiac kapcsolódásával, és kimondja, hogy az oktatási rendszereknek következeteseknek kell lenniük, és figyelembe kell venniük a valós munkaerőpiaci igényeket. A képesítések, diplomák elismerése életbevágó fontosságú, illetve a szabályozott szakmák képesítéseinek kölcsönös elismerése nagyon fontos amennyiben valós gazdasági és szociális konvergenciára törekszünk. A J kompromisszum egy nagyon specifikus aspektussal foglalkozik az idegen nyelvek használatával, a múltban bizonyos visszaélésekre adott okot ez a migráns munkavállalók irányában. Ezen változtatni kell a K kompromisszum alapvetően a kiindulási ponttal foglalkozik, azzal, hogy az EU-nak igenis szüksége van a munkaerő migrációra, és azoknak a száma, akik élnek a lehetőséggel és külföldön dolgoznak, bizony még elég alacsony. Végül pedig elnök asszony az L kompromisszum megint csak a diplomák, képesítések, szakképesítések elismerésével foglalkozik, abból a célból, hogy megfelelően reagáljunk a munkaerőpiaci szükségletekre. Röviden ennyiben foglalhatom össze az elért kompromisszumokat pillanatnyilag. Köszönöm szépen a figyelmet! Elnök, köszönöm. Akkor megnyitom a vitát. És előbb Blinkevics asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ezért az elvégzett munkáért, hogy megfogalmazta a jelentést és a kompromisszumos módosítókat is. Az tárgyalások a szövegről, a kompromisszumos változatról, minden egyes politikai párt bevonásával nem volt egyszerű, de annak nagyon örülök, hogy a végén a legtöbb kompromisszumos módosítóban meg tudtunk állapodni. Sikerült egy nevezőre jutnunk a munkafeltételekkel kapcsolatban, a szociális dömpinget megelőző intézkedések kapcsán, sőt, annak szükségét is kihangsúlyoztuk, hogy a munkaképesítések, illetve a diplomák kölcsönös elismerése egy nagyon lényeges elem. Tacára mindennek sajnálatos, hogy nem tudtunk az F kompromisszumos módosító korábbi változatáról. Cimmer kollégánk azt javasolta, hogy nevesítsük az egyes foglalkozásokat, és specifikáljuk ezeket a feltételeket, munkafeltételeket ezekre vonatkozóan, a szakszervezetek szerepe sem elhanyagolható, és hát tisztázni kellene azokat a körülményeket is, hogy ki milyen módon vállalhat munkát egy-egy ágazatban. Ugye szavazásra bocsátjuk majd ezt a témát, miközben a mobilitását a munkavállalóknál szeretnénk előmozdítani. Én bízom abban, hogy a szakbizottság tagjai egy nagyon fontos hozzájárulásnak tekintik ezt a szavazást, amelyel az Európai Unión belül a munkavállalók mobilitását valóban előre mozdíthatnánk. Lind asszony kap szót. Köszönöm először. Köszönöm szépen. Marian Harkin, mint ahogy mondtam, nem tud most itt lenni, ő az árnyék jelentéstevő, de szeretné, hogyha egy rövid állásfoglalást olvasnék fel. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstemen a kiváló munkáért, illetve a kompromisszumos módosítókért. Örül annak, hogy az ALDE módosítóit integrálták a tárgyalások alatt, és egyet tud érteni az elvégzett munka eredményével. Jó volt együtt dolgozni a jelentéstevővel, gyümölcsöző volt a munka, a jó együttműködés, remélhetőleg a tárgyalás következő fordulójában is megmarad bizonyára lesz olyan pont, amelyről tehát kívánja majd folytatni az eszmecserét, amikor újra visszatér ide közénk. Köszönöm. Krisztenzen képviselő. Köszönöm szépen. Øh, az SC megegyezés és módosítással kapcsolatban elmondanám, hogy amikor a kollektív szerződésekről van szó, vagy olyan jogalkotásról, amely a származási országban létezik, megadnám a szót, mert a magyarázatok a B módosítóról és az F módosítóról, tehát egészségügyi szolgáltatások, illetve hozzáférés az információhoz témában vannak. Ezek Dániában konkrét kérdéseket fednek le. A, a dolgozók, a mobilis dolgozóknak nincs megfelelő nincs dokumentumuk ahhoz, hogy kórházban kezeljék őket. Ha valaki a rangsor alján áll, akkor jelentős problémáknak néz szemben, ha mondjuk 2000 dán koronát ki kell fizetnie. Az okmány, amelyet A1-es okmánynak neveznek, úgy fogalmaz, hogy a, fogl- a munkáltató felelős ezekben a kérdésekben. A, ebben, ezt nem tudtuk, ezt a megegyezésekben, a kompromisszumokban eh, ki kellett volna eleme, eh, hogy a kórházi kezelést garantálják minden itt Európában. Köszönöm. Thomas Mann. Köszönöm szépen az észrevételeket. Sajnos nem tudtam mindegyiket nyomon követni, mert az Ekonban jártam, és ott szavazáson vettem részt. A 104-es módosítóval kapcsolatban volt kérdésem. Azért kellett ezt megismételnem, mert a múlt évben felvetődött már a kérdés, hogyha május 1-ével lép életbe majd a szabad mozgás és megkértük a bizottságot, hogy egy tanulmány készítsen erről. Úgyhogy kérdezném, hogy a 104-es módosítóval kapcsolatban mi az álláspontja a jelentéstevőnek. Nem látom ugyanis a kompromisszumban azt, hogy ez milyen hatással lesz a munkaerőpiacokra. Vannak ugye derogációk, Németországban átmeneti időszak, tekintetében nem volt már idő tovább ezt kihúzni, ami helyes is és aztán voltak ugye, akiknek agályai fogalmazódtak meg a munkaerőpiacok megnyitásával kapcsolatban, akiknek aztán rá kellett jönniük, hogy ezek okafogyottá váltak, hiszen szükség van a munkavállalókra, fiatalokra is, akiknek lehetőséget kell biztosítani a gyakornokságra, illetve hát a munkavállalásra. Úgyhogy a kérdésem az, hogy nem lenne célszerű egy tanulmány készítetése a bizottság részéről, mondjuk 2012. októberig, nézzük meg milyen hatással vannak ezek a, az intézkedések a munkaerőpiacra, vagy pedig azt mondják most, hogy ezek a tények, tessék, vagy megszokják, vagy megszöknek. Úgyhogy egy tanulmány szerintem egy prognózisnak az eredményeit mutathatná föl, hogy lássuk, hogy valóban a realitásoknak megfelelő elképzeléseink voltak-e. Mert most vannak ugye a szabad mozgásra vonatkozó intézkedések, elképzelések, vannak vélekedések, akik szeretnék szinte így leengedni a korlátokat, hogy a mozgás előtt, de tényekre kellene támaszkodnunk. Köszönöm. Kérem más szót. Én annyit szeretnék, hogy mielőtt megadnám a szót az előadónak, nem vettem részt se a módosítók szerkesztésében, sem a vitájában, az Európai Unióban annyit szeretnék mondani, vannak fenyegetések a Schengeni mechanizmussal szemben. A dolgozók mobilitásának kérdését nem lehet úgy tárgyalni, hogy egyáltalán ne emlékeznénk meg erről a dimenzióról, nyilvánvalóan hatással van, meghatározó hatással van a dolgozók mobilitására, úgyhogy egy kicsit furcsa ez így. Na, a Foglalkoztatási Bizottság június 15-16-án, amikor majd újra elő összeül, akkor szeretnék addig is emlékeztetni, és az előadót is emlékeztetném, erre a kérdésre, esetleg szóbeli módosítóban lehetne kitérni erre a kérdésre. Egyébként valósz, ugye azt a benyomást keltjük, hogy minden jól alakul, de egyes európai tagállamok egyszerűen bezárják a határaikat a külföldi munkaerő elől. a dolgozók túl, a, a, a munkavállalók kategóriáin túlmenően is bezárkoznak. Tehát ez nem alkalmas az Európai Unió helyzetének taglalására, tehát ezért a bizottság közleményét is említeném, amely, amely a múlt évben született, hogy vegyük számításba a helyzet alakulását, hogy milyen kontextusban tárgyaljuk a témát. Úgyhogy ezt a pontot is tárgyalni kell, akkor megadnám a szót, hogy bezárjuk a vitát. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy kérdéseket fogalmaztak meg elvi kérdésekről. És egyenként mindjárt meg is nézzük. Rikévia Csute asszony ugye említette problémaként azt a jogot, hogy valaki csatlakozhat-e egy munkavállaló egy szakszervezethez, és a migráns munkavállalók például sztrájkolhatnak-e. Én nem hiszem, hogy az egyik vagy a másik jogot vagy kategóriát most itt ki kéne mazsoláznunk, hanem általános érvényű alapvető jogokat kellene rögzítenünk. Úgyhogy ne emeljük ki külön a sztrájkjogot vagy a szakszervezethez való csatlakozás jogát. Párbeszédet folytattam Harkin asszonynal, úgyhogy köszönöm szépen az ő üzenetét. És egyetértek Cimmer képviselővel is az egészségügyi szolgáltatásokkal. Krisztiánzen úr javítja magát az előadó a megjegyzéseivel kapcsolatban, ami a migráns munkavállalók egészségügyi ellátását illeti társadalombiztosítási ö, problémáikat meg kellene oldani. Mann úr felvetésére reagálva azt tudom mondani, hogy tanulmány készítessünk el. Hát egy új tanulmányra volna szükség, annak kivizsgálása, hogy a migráns munkavállalók a, az európai munkaerőpiacon hogyan tudnak elhelyezkedni, hiszen vannak már adatok erre vonatkozóan, vannak tapasztalatok, vannak precedensértékű esetek, és hát ezek birtokában azt tudjuk, mondani, hogy azért ismereteink vannak, hogy mi történt, és mi történik, amikor migráns munkavállalók az európai munkaerőpiacon elhelyezkednek. A magam részéről, hogy mondjak egy példát, mi történt Nagy-Britanniában. Ugye tudjuk, hogy Nagy-Britanniában óriási hogy is fogalmazzak, félelem uralkodott el a lengyel bevándorlóktól, akik hát elárasztották volna Nagy-Britanniát. Több százezer lengyel munkavállalót vártak a britek, és aztán mi történt valójában? A 300 ezerből 30 ezer lengyel munkavállaló indult el Nagy-Britanniába. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy nem vezetett szociális politikai problémákhoz a lengyel munkavállalóknak a bevándorlása, mind a mellett persze egy kis szociális feszültséget okozott, hogy ők megjelentek. Tehát a migráció, a bevándorlás azért persze nem tekinthető teljes mértékben problémamentesnek, hiszen problémákat implikál. És ez egy olyan felismerés, amelyet nekünk is figyelembe kell vennünk, amikor a negatív hatásait vizsgáljuk a bevándorlásnak. Úgyhogy végezetül, hogy mondjam, hogy ha van problémánk a munkavállalók bevándorlásával, különös tekintettel Románia vagy Bulgária felől érkező munkavállalókkal, akik szívesen veszik igénybe ezt a jogot, akkor próbáljunk megfelelő politikai gondolatmenettel reagálni ezekre. Ennek a jelentésnek igazából a célkitűzése az volt, hogy bátorítsuk a, azt a jogot a munkavállalókban, hogy más országokban is vállaljanak munkát. Elnök asszony, ön egy nagyon fontos észrevételt tett itt a vita során, egy nagyon fontos problémára hívta fel a figyelmet, és másként megfogalmazva, és ha jól értettem önt, akkor felmerült az a kérdés, hogy hogy beszélhetünk bevándorlásról, a bevándorlás elvéről Európában, amikor Schengen lassan már nem is működik, nem létezik. Ugye jelenleg a Schengeni egyezmény azért még hatályos, úgyhogy kicsit ellenkeznék önnel, de úgy látom, hogy egyetért velem. A második dolog pedig az, hogy a bevándorlással kapcsolatos kérdéseket nem szabad összekeverni politikai megfontolásokkal. Az egyik vagy a másik kormány itt Európán belül azzal fenyegetőzik, hogy intézkedéseket fog foganatosítani annak visszaszorítására, hogy a munkavállalók szabadon áramolhassanak az országukba. Egyébként ezt a kérdést már felvetettem a bizottsággal folytatott tárgyalásaim során is, és úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések ellenkeznek az Európai Uniós joggal és jogszabályokkal. Úgyhogy ellen kellene nekik állni, blokkolni kellene őket. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a kimerítő választ. Ezekről a kompromisszumos módosítókról a következő ülésünkön fogunk szavazni, vagyis június 15-16-án, valószínűleg 16-án, tehát a gyakorlatunknak megfelelően. Addig pedig mit gondolom, hogy meg fogjuk kapni. Nincs vélemény? Nem készít valaki véleményt? Voilà, donc d'ici là, nous aurons pu addigra megvizsgálhatjuk a Nőjogi és a Libészak Bizottság véleményét is. A ma délutáni munka ezzel zárul. Holnap reggel 9 órakor folytatjuk.